nincsenek ellenvetések, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvét ennek az ülésnek. Röviden szeretnék arról szólni, hogy egy kétnapos oroszországi látogatásról tértem vissza ma reggel. 12 év óta ez volt az első látogatás az Európai Parlamenttől. A Duma, a Duma elnökével, az elnökkel és a szövetség elnökével és a külügyminiszterrel és az energiaminiszterrel találkoztam. Az EU-Oroszország kapcsolatokról beszéltük, a modernizációs partnerség, része, partnerség és az EU és az Orosz Föderáció közötti új megállapodásról is tárgyaltunk. Más tér, témák az emberi jogok kérdése volt, amelyekről még tárgyaltunk. Ezen kívül találkoztam különböző szervezetek képviselével, a 2009-es Szaharov díj nyertesével. Közben a felhőr Oroszország, Belarus és Oroszország közötti kapcsolatok, feszültségek eszkalálódtak. És beszéltem az érintettekkel, és a gázszállításokkal kapcsolatos kötelezettség teljesítésével kapcsolatban is tárgyaltam velük. Aztán a Belarus és Oroszország közötti szerződésekről is beszéltünk, amelyek az EU-ba történő gázszállításokat e, garantálták. A tanács és a bizottság szintén vizsgálja ezt a kérdéset, és talán a képviselői, e, akik ismerik ezt a helyzetet, e, beszámolhatnának erről, tehát hogy állnak jelenleg a dolgok. A helyzet minden órában változnak a vitát